Pan przewodniczący! Az elnök. E, otwieram posiedzenie. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megnyitom az ülést, az első e, pont a rendünkön, közös vita az Európai Külügyi Szolgálat témájában. A jelentés Kressler asszony és Rivellini úr készítette az európai közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében. Rapkai úr jelentésének címe pedig az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása valamint Gualtieri és Súrján urak jelentése egy költségvetési módosítási tervezetről szól. A második szakasz Európai Tanács és Tanács, a harmadik szakasz Bizottság, tizedik szakasz Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában. Üdvözlöm eh, az Európai Bizottság alelnökét, főképviselőasszonyt, Sefcsovics eh, bizottsági alelnök urat, Lewandowski biztos urat, eh, a tanács képviselőt, akik éppen most érkeznek meg, ugyanis a forgalmi dugóban állnak, perceken belül a helyükön lesznek. Tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak. Az utolsó szakasza következik most egy fantasztikus jogalkotási folyamatnak, illetve intézményközi kalandnak, egy kvadrilógusnak, egy négyoldalú párbeszédnek az Európai Külügyi Szolgálat kialakításáról. A jogalkotási szövegek, amelyekkel most fog, foglalkozunk, ugye a személyzeti szabályzatot módosítják, a költségvetés módosítják, illetve a pénzügyi rendeletet módosítják. Ma folytatunk róluk vitát, és holnap szavazunk róluk, de hosszú hónapok intenzív tárgyalási folyamata ér most véget az európai intézmények között. Együtt lépünk fel egy közös cél érdekében, közös célunk az, hogy az Európai Unió hallathassa a hangját, és nagyobb presztist élvezzen a világban. Az Európai Parlament nagyon komolyan vette a saját hatáskörét, felelősségi területét, meg vagyunk győződve róla, hogy a külső fellépésben, akár csak a többi területen az európai közösségi érdekek kell, hogy érvényesüljenek. Nagy várakozásokkal tekintünk tehát ezen utolsó vita elé, és nagyon várjuk, hogy 2010. december 1-én a külügyi szolgálat megkezdje munkáját mindössze egy évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A jelentések készítőivel kezdjük. Először is Gressla asszonynak adom meg a szót. Asszonyom, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Eston főképviselőasszony, alelnök úr, ak. tisztelt tanácsi elnök úr, kedves kollégák! Nagyon vártam már, hogy a külügyi szolgálat felálljon. Nemzetközi szinten sok sikert kívánok majd a működéséhez.